az ebédről szeretnék köszönetet mondani, hogy itt vannak. Egy kis késéssel kezdjük meg az első szekciót. Örülök annak, hogy az IPU főtitkárja Johnson úr itt van a délután folyamán is. Az első szekciónk címe az Európai Parlament európai parlamentjei a multinacionális szervezetekben és nemzetközi fórumokon a hátsó sorból az első sorba, ez a cím. Szeretném üdvözölni a meghívott vendégeinket, Dóra Bakoyanis, a görög parlament delegációjának vezetője, illetve a, ez Európa Tanács parlamenti közgyűlésének politikai ügyi bizottságának elnöke is itt van, Bakoyanis asszony. kollégám az Európai Parlamenttől is itt van, Maciej Popovski, az Európai Küls, Külügyi Szolgálat részéről, helyettes főtitkár, illetve Jan Wouters, aki a Global Governance-től érkezett, ezen kívül professzor a Nemzetközi Jog és Nemzetközi Szervezetek részéről. És most szeretném megkérni Dóra Bakoyanis asszonyt, hogy tartsa meg a rövid bevezetőjét. Dear colleagues, uh, I would like first to thank very much. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Köszönöm a meghívást, és azt is, hogy alkalmam van a tisztelt hallgatósághoz szólni. Bár ebéd után vagyunk, csodálatos volt ez az ebéd, de remélem, hogy sikerül felkelteni az érdeklődésüket. Rokur, igen, érdekes beszédet készített. Én is készítettem egy beszédet egyébként, de megpróbálom megválaszolni a feltett kérdéseket. Kedves kollégák, mindannyian tudjuk, hogy igen nagy válságon megyünk keresztül, európai válságon, és úgy gondolom, hogy hogy ez egy legitimációs válság alakult, mert ha feltesszük a kérdést, hogy a régi parlamenti képviselők, mint például én, mit tehetnek azért, hogy megválaszolják azokat a nagy kérdéseket, amelyeket az embereink feltesznek nekünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik eh, legfontosabb kérdés, amelyre nincsen válasz, az az, hogy az EU döntés hozatala valahogy nagyon messzi esik az emberektől, távol esik az emberektől, ez a felfogás uralkodik. Vegyük Görögországot. Görögország igen, igen nagy válságon megy keresztül, ötödik éve recesszió van nálunk, a fiatalok 60%-a munkanélküli, 25 százalékos GDP veszteségünk van, az emberek jövedelmük 35%-át elvesztették. A görög emberek igen nehéz helyzetben vannak. Az Európai Unió szolidaritását kifejezte velük, az EU eljött, segített bennünket, támogatott bennünket, de végső soron volt egy hiány, egy szakadék a között, ahogy a görögök bemutatták a helyzetet, és a között, ahogy az EP látta a görögországi helyzetet. És én nem csak a médiumok kérdéséről beszélek, Görögország volt a fekete bárány, lusta emberek, akik csak napozgatnak, stb., hanem komoly ügyekben más volt az álláspont arra vonatkozóan, hogy a görögök hogy látják a helyzetet, és az EU-beli partnerek hogyan vélekednek erről. Mit lehet tenni azért, hogy jobban megértsük egymást? Mit tehetünk azért, hogy a különböző társadalmak beli emberek megértsék, mi is az igazi probléma a különböző országainkban. Szerintem ezért van szükség a nemzeti parlamentekre, fokozottabban, mint ma. Tudom, hogy az EP-nek fontos a feladata, az EP parlamenti képviselőit közvetlenül választják és nagyon sok kérdést felvetnek a képviselők. Igen, összetett kérdéseket saját országaikkal kapcsolatosan. De szerintem a nemzeti parlamentek úgy érzik, hogy a döntéshozatal során őket teljes mértékben elhanyagolják. A mi nemzeti parlamentjeink az elmúlt eh, három évben úgy érezték, hogy mi csak szavazógépek vagyunk, és arra kérnek bennünket, hogy szavazunk meg egy joganyagot, amelyet ránk kényszerítettek azok, akik pénzt adnak nekünk. Tehát nem kértek, nem kérdeztek meg minket, és nem is vettek bennünket figyelembe. Úgyhogy ez volt az egyik legnagyobb probléma mert én eh, nekem szilárd meggyőződésem, hogyha a görög nemzeti parlament figyelembe vette volna azt a sok hibát, amit a reform folyamatban elkövettek, és a trojka döntéshozatalában elkövettek, akkor vagyis, hogyha a görög embereket figyelembe vették volna, akkor el lehetett volna kerülni azt a sok hibát, amit például a trojka döntéshozatala során követtek el. Hogy lehet az embereket jobban bevonni a döntéshozatalba, mert nincsenek bevonva. A nemzeti parlamentek kell, hogy segítsék eh, a többi parlamentet azért, hogy legitimáció legyen. Meg kell ismerni egymás véleményét, és erősebb eh, együttműködésre van szükség a nemzeti parlamentek között. Azért, hogy az együttműködés szorosabb legyen. A nemzeti parlamentek integrálódása az európai politikai mechanizmusba sikeresebben létre kell, hogy jöjjön, mint ahogy az a mai helyzet mutatja. Sokan nálamnál eh, jelentősebb szakemberek beszéltek erről, tudjuk, hogy új elképzelések vannak a parlamenti uniókról, amelyeket létre kellene hozni. Szerintem szorosabb együttműködést kell létesíteni a nemzeti parlamentek együttműködnek az európaiak mindennapos munkájával, és ez megtörténhet, egyébként felismerült ez a gondolat a Nemzeti Jogalkotók Bizottsága, Zerevska és Stein már kiemelte ezt, a nemzeti parlamentek képviselői kellene, hogy ebben helyet kapjanak, és ez tulajdonképpen egy Conseil d'État-ja, egy tanácsa lehetne az Európai Uniónak. Különböző országokban nehéz helyzet előtt a választásokat illetően, hiszen növekszik az euroszkepticizmus, és vannak emberek, akik már nem bíznak az európai intézményekben. Ezek az emberek készpénznek vették az EU-t, és amit mi az elmúlt 15 évben végeztünk, ezt is készpénznek vették. És a választásokkal kapcsolatosan igen erőteljes üzenetet kell közvetítenünk nem tudjuk megválaszolni az állampolgáraink kérdéseit úgy, hogy nem is veszük őket figyelembe. Meg kell érteni, hogy őket fokozottabban, sokkal fokozottabban be kell vonni az európai döntéshozatalba, és meg is kell adni nekik ezt a lehetőséget, erről meg is kell győznünk őket. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Vital Molera, Molera a következő hozzászóló, aki a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke a, az Európai Parlamentben. Az Interbizottság elnökeként a parlamentek szerepéről szeretnék szólni a kereskedelem globalizálódásával kapcsolatosan. A kereskedelem a globalizáció pillére, sőt, sokkal több kereskedelmi megállapodás született, mint bármely más jellegű megállapodás. A WTO igen fejlett, kifinomult szervezet a nemzetközi irányítás, kormányzást illetően. I would like to, um, to start by say something that might... Szeretnék eh, mondani valamit, lehet, hogy ez meglepetésként hangzik. Johnson úr hozzászólása a prezentáció után csak támogatni tudom, amit mondott. A globalizáció otthon kezdődik, a parlamentek a nemzetközi téren csak jóvá hagyják a megállapodásokat, amelyeket a végrehajtó hatalom köt a parlament részvétele nélkül, de eztnek véget kell vetnünk, mert hogyha a globalizációt ki akarjuk terjeszteni, akkor meg kell változtatni a nemzeti parlamentek hozzáállását a nemzetközi kapcsolatokhoz és ezek már nem csak a külügyeket illetik, hanem klíma, közlekedés, stb. területeire kiterjednek. A nemzeti irányítás kormányzás minden fejezetének, vetületének van nemzetközi dimenziója is. Ez azt jelenti, hogy a parlamentek vegyenek részt a nemzeti végrehajtó hatalommal együtt a nemzetközi tárgyalásokon. Itt a parlamentben, az EP-ben ezt már a folyamat elején megvalósítjuk, amikor az Unió nemzetközi tárgyalásokon kíván részt venni. Az Unió a kereskedelmi egyezményeket újra akarja tárgyalni, akkor előtte jelentést készít. Általában a bizottság a tanácshoz fordul ilyen esetben, már két jelentést fogadott el a parlament, amikor a tárgyalások kezdődnek, például a TTIP, transatlanti kereskedelmi beruházási, befektetési megállapodás esetében, azt kérjük a bizonyságtól, hogy több ülés legyen, először még a tárgyalások előtt, majd a tárgyalások után, mert már előre akarjuk tudni, hogy mit fog mondani a bizottság a tárgyalási asztalnál, és a tárgyalások bevégeztével ismerni akarjuk az eredményeket. Munkamegbeszéléseket, meghallgatásokat tartunk, és az Unió bármilyen kereskedelmi tárgyalást folytat, akkor azokat mi mindig vizsgáljuk, ellenőrizzük a parlament részéről. Ma reggel elhangzott, hogyha befolyásosak akarunk lenni a globalizáció terén, akkor ezt otthon kell elkezdeni, és a belső eljárások során ezt be kell vezetnünk a végrehajtó hatalommal szemben. A parlament egyébként megteheti ezt más területeken is. A kereskedelem az unió kizárólagos jogköre, ezt tudjuk. És most néhány szót szólnék a parlamentközi testületekről hiszen szerepünk van itt, hogyha részt akarunk venni a globalizációban, akkor nemzetközi interparlamentáris testületek munkájába kell részt vennünk. Nem szabad a nemzetközi vagy transnacionális parlamentekkel összekeverni a nemzeti parlamenteket, hiszen itt különböző kategóriákról van szó parlamenti képviselőként a parlamenti globalizációban részt veszünk, és amikor az EU részvételéről van szó, és a nemzeti kormányok részvételéről, akkor ez más és más terület. Associations, which are dedicated to inter Vannak parlamentközi egyesületek, mint az IPU, hiszen ez a leginkább globalizált interparlamentális uniós egyesület, de vannak olyan egyesületek, amelyek nyelvalapúak, például a frankofon országok egyesülete, vagy más hasonló testületek. Azután vannak olyan testületek, amelyeket nemzetközi megállapodások alapján hoztak létre. Az EU nagyon sok nemzetközi megállapodást kötött, és ezek alapján részt vehet interparlamentáris testületekben, ami pedig a kereskedelem területét illeti szólnék a Kariformról, amely a Karib országok közösségét, az Ákácsi országokat tömöríti, és a megállapodást, illetően van egy újdonság, van egy interparlamentáris bizottság, a mi parlamentünk és a Karib-tengeri térség parlamentjeinek képviselőiből áll ez a testület nemzetközi kereskedelmi megállapodásokkal foglalkozik, nevezetesen azzal, hogy ha már megkötöttek egy egyezményt, akkor mi lesz annak a sorsa. A gazdasági partnerségi megállapodások parlamenti testületeket nem eredményeznek, például a nyugat-afrikai országokkal vannak megállapodások, de abból ezek az elemek hiányoznak, de lehet, hogy a bizottság itt változtatni fog, és ezen tárgyalások számára is létrehoz majd a bizottság egy interparlamentáris testületet. Nemzetközi szervezetek irányításával is összefügg mindez, a legismertebb eset, ez az egyik legrégibb, legbefolyásosabb testület, ez pedig az Európa Tanács parlamenti közgyűlése. A mi nemzeti parlamentjeink tagjai ennek a testületnek, és a mi parlamentünk pedig megfigyelő státuszt kapott ott. Ami a kereskedelmet illeti, néhány szót szólnék erről. A VTO parlamenti konferenciája 1994-ben, amikor létrejött a VTO, akkor interparlamentális közgyűlést nem hoztak létre, pedig a vto nak nagyon erős a szerepe és jogköre. A VTO-nak igen erőteljes a szerepe, mint törvényhozó, de emellett nincs parlamenti vetülete a VTO-nak, és éppen ezért az IPU úgy döntött már korai szakaszban, hogy létrehoz egy parlamenti vetületet a WTO mellé. Johnson úr erről már szólt, és ez egy igen sikeres tanulmányt eredményezett ez a kezdeményezés. Közös vállalkozásról van szó ezen parlament és az IPU között, és ennek alapján minden évben van egy teljes körű konferencia, az irányító bizottság is közös, és évente kétszer találkozik. Társelnöke van, én vagyok az egyik társelnök az EP részéről, az IPU pedig a másik társelnök. Mi döntünk a bizottsági ülések rendjéről. Ezeket az üléseket vagy Genfben, vagy Brüsszelben tartjuk. Múlt héten Brüsszelben volt az ülés. Roberto Svédet a VTO-tól meghívtuk, és nem csak az Interbizottságban, az én bizottságomban szólt hozzá, hanem az irányító bizottságban is, és ez kiemelkedő pillanata volt az említett szervezetnek. A fejlődő országok, az USA is hozzászólt ehhez, de ez nincs benne a szerződésekben, vagyis hogy létrejöjjön a VTO mellett ez a parlamenti testület. Nagyon fontos eredmény volt ez, és tíz év kellett ahhoz, hogy egyrészt létrehozzunk egy stabil, befolyásos tanácsadó jellegű konferenciát a VTO mellett, és emellett magunkat is elfogadtattuk a vto val A VTO Genfi székhelyén ülünk össze, és ez elképzelhetetlen lett volna még tíz évvel ezelőtt. Éppen ezért Pascal Laminak nagyon hálásak vagyunk, a WTO elnökének, főigazgatónak és a jelenlegi új brazil igazgatójának, a WTO igazgatójának, és ez azt jelenti, hogy a WTO-nak most már van hivatalos parlamenti vetülete. Ez egyébként mintaként szolgál ahhoz, hogy más globális szervezetek mellett is létrehozunk parlamenti közüléseket, például az ILO vagy az IMF mellett. Befejezésként szeretném kiemelni, hogyha komolyan hatást akarunk gyakorolni a szervezetekre, akkor ezt otthon kell kezdenünk, és a hagyományos módszereket most már el kell vetnünk, tulajdonlásra van itt szükség. Vegyük át mi a nemzetközi dossziékat, ügyeket, és nemzetközi szervezetek csúcs találkozóin legyünk ott, és minden kereskedelmi megbeszélésen, hogyha tagjai vagyunk annak az adott szervezetnek. A nemzetközi kereskedelmi területen a parlament jó mintát adhat arra, amit meg lehet valósítani. Másodszorban, hogyha globális szinten akarunk fellépni, akkor ki kell használnunk jogkörünket, lehetőségeinket. A parlament ezt megteheti. Az ENSZ, az ILOM mellett szintén szükség lenne ezekre a parlamenti testületekre, globális kiterjedésű testületekre. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szót szólnék a külpolitika parlamenti dimenziójáról, dimenziójáról, utána pedig beszélni konkrétabb témákról is. A külpolitika Európában alapvetően jog és érték alapú, tehát a, az Európai Parlament és a tagállami parlamentek hatásköre nagyon fontosnak tartom, hogy konstruktívan fogjunk ehhez a dologhoz. A bizottság, a külügyi szolgálat teljes mértékben elismeri azt, hogy a parlamentnek ellenőrzési joga van a mi tevékenységünk felett, de azt hiszem, hogy az együttműködést azért még lehet tovább csiszolni. A legjobb példa talán a parlamenti diplomácia lenne. Ez tagállami és tagállamok fölötti szinten is működik. A parlament kiáll a kiáll külföldön az emberi jogokért és az imént említett értékek mellett, és talán a nagyobb a mozgásterük is, mint a tagállami kormányoknak. Ez kiválóan kiegészítheti a tagállami diplomáciák, avagy az európai esetben a külügyi szolgálat, vagy Eston asszony tevékenységét. Az Parlamentet tekintve láthatjuk, hogy nagyon sok felgyülemlett tudás van itt a külügyi területen. Mielőtt idejöttünk, idejöttem, megnéztük, hogy legalább tíz korábbi külügyminiszter van a képviselők között, és sokkal nagykövet is, tehát van szaktudás, amire lehetne építeni. De nézzünk egy példát, itt van Ukrajna. Nyilván mindenki nyomon követte a közvetítés, azt a közvetítési erőfeszítést, amelyet a parlament kezdeményezett. Ez a misszió még tart, de már nem aktív, ennek több oka is van. Tudjuk, hogy a közvetítők függetlenek, nem befolyásoltuk őket, egyáltalán, de nagyon szoros volt az együttműködés, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt ez a misszió. Így értékelte legalábbis ezt Eston asszony. És minden lehetséges eszközzel támogattuk ezt a missziót, például az ukrajnai delegáció is segítette őket. Aztán az átmenet időszakot átélő országokban is hasznos lehet a parlament, hiszen komoly segítséget adhatnak szaktudásban az arab tavasz országaiban, vagy más ilyen átalakuló országokban. Ők a nulláról indultak, demokráciát akarnak felépíteni, és bizony ott voltak a parlamenti szakértők, elmondták azt, hogy hogyan lehet például a végrehajtó hatalom feletti ellenőrzést megvalósítani. Ott van Tunézia esete, szerintem ez egy nagyon jó példa az átmenetre. Még egy dolog. A parlamenti képviselőknek nagyon fontos szerepe van a választási megfigyelésben. Véleményünk szerint a külpolitikának ez egy kulcsfontosságú eszköze. Van egy nagyon jó bevált módszertanunk. Az EU-s az EU-s választási megfigyelő missziókat mindig egy európai parlamenti képviselő vezeti. Ez legitimitást is ad számukra, illetve függetlenséget is. Tehát elismeri őket az adott ország. Nos, Morera úr azt hiszem nagyon okosan szólt a különböző nemzetközi szervezetekről. Ami a szomszédságot illeti, itt is van két szervezet, két parlamentközi szervezet, az EMPA, az Euró-Mediterrán Parlamenti Közgyűlés, illetve az Euronest. A parlamenti diplomácia fontos dolog, de nehéz is, mert ott van az Európai Parlament, a végrehajtó szervezetek, ott, vannak, ott van az a külügyi szolgálat, a, a tagállami diplomáciák. A nehézséget itt a koordináció jelenti. Természetesen tiszteletben tartjuk a parlament függetlenségét, tehát semmilyen módon nem függ a külügyi szolgálattól vagy a tagállami diplomáciától, de jó lenne, hogyha összehangolnánk a legfőbb üzeneteket. Korábban Buzek úr kabinetjében dolgoztam, és láttam, hogy aktív híve volt a parlamenti diplomáciának, amikor Észak-Afrikában, Kínában vagy az USA-ban járt, az emberek úgy hallgatták őt, mint Európa hangját. Sok ember nem igazán, nem, lát, nem igazán lát különbséget az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnöke között. Európa, Európa. Ezt ki is lehet akár használni, de fontos, hogy koordináljunk. Aztán nézzük az EU delegáció kérdését. közös kül- és biztonságpolitikának mi a parlamenti dimenziója. Van egy új fejlemény, a közös biztonság és külpolitikának a parlament közi konferenciája, a COFAC és a Kodák összeolvadásáról van szó, tehát a korábbi biztonsági és külügyi szakbizottságok által alkotott szervezetről. Itt az Európai Parlament képviselő és a tagállami parlamentek képviselő is jelen vannak. Szerintem jó irányú ez a, ez a kezdeményezés, odafigyel Estonasszony is erre a szervezetre, az összes ülésre elment eddig. Tehát mióta fönnáll ez a szervezet, nyomon követi Estonasszony a működését, de nincs semmilyen ellenőrzési vagy felülvizsgálati joga sem ennek a konferenciának, ennek a gyűlésnek. Nos, nem csak a, nem csak a főképviselő asszony, hanem a külügyi szolgálat más munkatársai is részt veszünk a napirend kidolgozásában, megpróbálunk interaktív, megpróbáljuk az üléseket interaktívvá tenni. A KKVBP missziók, delegáció vezetőit meghívjuk, a Nyugat-Európai Unió ugye két évvel ezelőtt megszűnt, gyakorlatilag valamilyen szinten ennek a, ennek a módszernek a örök, átörökítéséről van szó, hiszen annak is volt egy ilyen védelmi, védelmi gyűlése. Ennyit szerettem volna mondani külügyi kérdésekről. Köszönöm. De mielőtt mi megkezdenénk a vitát, utolsóként, de nem utolsó sorban, megadom a szót Jan Woutersnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A nemzetközi szervezetek és a globális irányítási mechanizmusok egyre inkább és egyre közvetlenebbül kihatnak az állampolgárok életére, és már emiatt is szükség van az állampolgárok képviseletére és a demokratikus garanciákra. Mindannyian tudjuk, hogy a nemzetközi szervezetek és fórumok nagyon is a kormányok területei. Igazából ezek a szervezetek inkább a végrehajtó hatalmakat szolgálják. A multilateralizmus ez olyan kifejezés, amely nagyon fontos az Európai Unió számára, és ez szinte már a gényeinkben is benne van, gondoljunk csak az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkére, de a multilateralizmus nagyon eh, szép szó a nemzetközi politikában, gyakran arról van szó, hogy hatalmas országok találkoznak, és nekik eh, vagy legális, vagy egy de facto vétójoguk van, de nagyon nagy a hatalmuk mindenképpen a nemzetközi fórumokban. A parlamenti dimenziója az ilyenfajta nemzetközi, főként a globális szervezeteknek a, eléggé, főleg szóval kicsi. Néhány szervezetnél vannak eh, parlamenti közgyűlések, regionális szinten Gyakran emlegetik az OECD-t, eh, a, az Európa Tanácsot, de mégis eh, ezen parlamenti közgyűlések kompetenciája nem igazán egyforma, és eh, van egy függelék, amelyet megkaptunk a dokumentumaink között, és ezben elég érdekesen összehasonlítják azt, hogy mely közgyűlés mit tesz. Itt van például az IPU, hallhattuk a főtitkártól azt, hogy az IPU valóban megvédi a parlamenti hálózatokat, a képviseleti, képviseleti demokráciát, de minden mellett az IPU hivatalosan nem része a, egy intézményes rendszernek. Nem azt mondom, hogy ennek így kell lennie, de úgy gondolom, hogy ezen el kell gondolkodni, mert tudjuk, hogy globális szinten nincsen olyan kormányközi szerv, amelyben bele, amelyben bele lenne építve a parlamenti dimenzió. Az ENSZ, habár együttműködik az EPU-val, nem rendelkezik semmilyen fajta parlamenti dimenzióval, ezt már hallhattuk Jó Leinen úrtól is. Van egy olyan fajta elgondolás, hogy létrejöjjön egy ENSZ-beli parlamenti közgyűlés, de szerintem ez csak egy kicsit langyos fogadtatásra, vagy akár ellenséges fogadtatásra is terel bizonyos külügyminisztereknél. Vannak kevésbé intézményesített fórumok is, mint a G8, a G20, ahol van egyfajta parlamentközi dimenzió is, legalábbis a házelnökök tekintetében, de ezek a konferenciák nem igazán járnak hatással az igazi döntéshozatali folyamatra az államfők és kormányok, kormányfők esetében. Tehát itt továbbra is a végrehajtó ágnak van meg a dominanciája. Amiatt, hogy a parlamenti dimenzió ennyire alulfejlett, a nemzetközi szervezeteknél probléma van, egy bizalmi probléma, átláthatósági, elszámoltathatósági, probléma, illetve probléma az is, hogy jobban közelebb kerüljenek az állampolgárokhoz. Mit várhatunk az Európai Uniótól, hiszen most itt vagyunk Európa szívében. Tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés kim óta nagyon fontos eh, hozzájárulás történt a parlamenti dimenzióhoz. Az Európai Parlament kompetenciái nagymértékben növekedtek, főként eh, a kereskedelmi politika területén azt is láthatjuk, hogy alkotmányosodás látható, ha így mondhatom. Ez kihat a nemzeti parlamentekre is. És azt is látjuk, hogy egyre több a parlament, parlamentközi együttműködés. Ez nagyon érdekes, ugyanis ez a kozaktól indul el, vagy akár a a kül- és biztonságpolitikai parlamentközi együttműködésen át, vagy akár a monetáris unió kapcsán is van ilyen fajta együttműködés. Számos ilyen adhok ülés is volt, amit az Európai Parlament szervezett különböző témákban. Van egy mechanizmus, amelyel a szubszidiaritás elvét próbálják megőrizni. A kérdés az az, hogy hogyan lehetne ezt a többi nemzetközi szervezetnél is elérni. Egyértelmű az, hogy ezek a mechanizmusok, ezek a parlamentközi mechanizmusok magukban foglalnak egyfajta pragmatikus megközelítést az intézmények részéről, és számos demokratikus funkciót gyakorolnak információcseréről van szó, a legjobb gyakorlatok cseréjéről van szó, hálózatkiépítésről van szó, és Korábban a VEU parlamenti közülés fantasztikus jelentésekkel állt elő, vagy a kozaknál is jó jelentések születtek, tehát ilyen szempontból egyfajta agytöröztként funkcionálnak, és kontextust tudnak kínálni, adatokkal tudnak szolgálni, szélesebb körű perspektívát tudnak felölelni a végrehajtó ággal szemben. A harmadik fontos feladata a parlamentközi együttműködésnek az az, hogy egyfajta párbeszédet folytatnak, bizonyos fajta vitákat folytatnak le, amelyeket még mindig bizonyos esetben nagymértékben a kormányok uralnak. És van még egy dolog, amely inkább egyfajta a kutatás területére tartozik. Nagyon érdekes politikai filozófiai szempontból az, hogy a parlamentek, a parlamenti mechanizmusok egy szinteret kínálnak, egy fórumot kínálnak, ahol politikai vitát lehet látható szintre emelni, ez látható az állampolgárok számára, de láthatjuk, hogy ezt lehet egyfajta vitát is folytatni, különböző nézeteket lehet egymással ütköztetni. Ez is nagyon fontos szerepe a parlamentközi fórumoknak. Mit tanulhatunk ezekből a tapasztalatokból. Először is a hátul a teremben van egy dokumentum, amelyet a központunk nemrégiben adott ki. Ez az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága számára készült együttműködés az Európai Parlament és az EU nemzeti parlamenti parlamentjei között az emberi jogi kérdésekben. Tehát specifikus ez a dokumentum, de elmondhatom, hogy elég széles körben mértük fel a parlament közi konferenciák szerepét az Európai Unióban. És mit láttunk itt? Az egyik az az volt, hogy azáltal, hogy egyre több az ilyen parlamentközi konferencia, ezáltal már igazából ez a saját sikerének áldozatává vált, ugyanis nagyon sűrű a programjuk, a napi rendjük, nagyon nehéz ezt fenntartani pénzügyileg is, hiszen nagyon sok útra kell elmenniük, sok találkozóra kell elmenni a képviselőknek, viszont ez kicsit el is homályosítja ezeknek a találkozóknak az eredményeit, mert milyen sok fajta találkozó van, és már láthattuk azt is, hogy néha a részvevők kicsit belefáradnak ezekbe a parlamentközi konferenciákba, ami problematikus. Utaltam az Alkotmányos Ügyek Bizottságának egy jelentésére január 31-én, amely idézte, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést konszolidálni kell, jobban meg kell szervezni ennek érdekében, hogy az elfedéseket el lehessen kerülni, és a nagyobb demokratikus legitimációt lehessen adni az Európai Uniós integrációs folyamatoknak. Lezárva az előadásomat, elnök úr, úgy vélem, hogy a globális irányítás hasznot húzhat a parlamentközi konferenciákból, az Európai Unión kívül is, viszont amire koncentrálnunk kell először is az az, hogy nem szabad, hogy ezeket túlságosan is felaprózzuk, hogyha ezek felaprózódnak és túlságosan speciálisak lesznek, akkor fennáll a veszély annak, hogy csak üres beszéd lesz itt. Ez nem fog tetszeni az állampolgároknak, ez nem igazán fog jó fényt vetni a képviselők munkájára. Szerintem korlátozni kell a parlamentközi konferenciák számát, de nem szabad eltántorítani a parlamenti képviselőket attól, hogy ezeken részt vegyenek, például pénzügyi korlátozások által. Nagyon fontos um, az is, és ezt láttuk a tanulmányunkban, hogy ezek a mechanizmusok képesek arra, képesé tesznek arra, hogy ne csak speciális kérdéseket, vagy abstrakt kérdéseket vitassanak meg, hanem specifikus, nagyon fontos témákat is. ahol ö, tényleg lehet tenni az ellenpolgárok érdekében. Vagyis az az általános ö, véleményem, amit szeretnék átadni, hogy el kell azon gondolkodni a parlament közi konferencia kapcsán, az Európai Unióban létették, hogy mutatis mutandis le lehetne vonni valamilyen fajta következtetést a globális irányítás szempontjából, de nagyon fontos az, hogy limitált számú ilyen globális fórum legyen, ahol parlamenti képviselők találkozhatnak, és ahol valóban demokratikus szerepet játszhatnak és valóban képviselhetik a globális irányítást. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most megkezdhetjük a vitát. Az előadók az elhangzott előadásokról, tehát az előadók elhangzott előadásairól. Mark Ensol az első hozzászóló Luxemburgból. Köszönöm szépen elnök úr, hogy megadja a szót. Én vagyok a luxemburgi külügyi és Európai Uniós szakbizottság elnöke, 16-an vagyunk csak ebben a bizottságban, ez a legkisebb bizottság. Nap mint nap figyelmeztetnem kell a 15 kollégámat arról, hogy parlamenti képviselőként nem csak a kicsi, nagy nemzeti, illetve regionális dimenzióval kell foglalkoznunk, hanem az európai dimenziókkal is nemzeti parlamenti képviselőként, és az európai dimenzió globális dimenziót is jelent ma már. Nagyon fontos, hogy minden kollégát folyamatosan emlékeztessünk rá, hogy Brüsszelnek mi is része vagyunk, sosem mutogathatunk Brüsszelre, mint egy távoli helyszínre. Ezt az észrevételt mindenképpen meg akartam tenni, mert nagyon elszomorít, amikor még mindig találkozom olyan kollégákkal, akik, eh, amikor európai javaslatokról folytatunk vitát szakbizottságban, és eh, megvizsgáljuk szubszidiaritási szempontjaikat, stb. stb. Később aztán a plenárison azt mondják, azt állítják, hogy nem is hallottak még a javaslatról. Hadd reagálják arra is, amit Waters úr mondott. Ha jól értettem, azt mondta, hogy egyes parlamentközi eh, fórumok think tankekként működnek. Ezt csak hangsúlyozhatom, megerősíthetem, Eh, a NATO parlamenti közülésének is nagyon aktív tagja vagyok, egy két eh, napos ülésről érkeztem éppen eh, haza. Nagyon jól működik az általános titkársága ennek a közülésnek, és számomra ez lehetőséget ad arra, hogy nemzeti parlamenti képviselőként érintkezésbe léphessek a tudományos élettel, a civil társadalommal, a nem kormányzati szervezetekkel, és ez nagyon fontos, amikor az ember parlament projektben dolgozik politikusként, nagyon jó onnan kilépni, és kapcsolódni a tudományos, illetve civil világhoz is. Még egy utolsó észrevételem lenne, egy figyelmeztetés magunknak. Amikor az ember tapasztaltá válik külügyi téren, azt kérik gyakran, hogy képviseljük a parlamentünket, de azért vigyázzunk, nem mindig ugyanazokkal az emberekkel találkozzunk az ilyen különböző fórumokon, meg kell osztani a munkát, hagyni kell a kollégáinkat is, hogy ők is utazhassanak, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos jó tanács, amit magamra is alkalmaznom kell, igyekszem is alkalmazni. Nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen lehetősége azonosulni az európai dimenzióval a mindennapi munkában és nemzeti parlamenti képviselőként. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt az utolsó figyelmeztetést mindannyiunk számára itt az Európai Parlamentben megpróbáljuk, megpróbálunk a többi szakbizottsággal együtt megerősített együttműködést folytatni. Ez kétségtelenül, ami a koszaküléseket illeti, ez főként az Európai Külpolitikai Bizottságokban történik ez a parlamenti felelősségünk is, a jogalkotás, a pénzügyi szakbizottságot is illeti ez, vagy a jogi szakbizottságot, és örülök annak, hogy utalt arra, hogy a parlamenti képviseleteknél is itt, itt nem csak Európa politikával foglalkozunk, hanem külpolitikával is. És eh, ez sok esetben összefügg eh, nyelvtudomással, és viszont az együttműködés csökkentése a külpolitikai szakbizottságra nem felel meg az illetékességi köröknek örülök annak, hogy utalt eh, erre. Most szeretném üdvözölni Anna, Anna Gomes kollégámat, és szeretném neki megadni a szót is. Anna, ugye itt vagy? Tessék, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Nagyon rokon szenvezek azzal, amit Waters professzor említett a parlamenti konferenciák kapcsán tapasztalható fásultságról, hogy belefáradnak az emberek. Valóban elszaporodtak ezek a parlamentközi fórumok. Ha túl sok van belőlük, akkor nem sok hasznuk van. Itt az Európai Parlamentben például folyamatosan kapcsolatban vagyunk a civil társadalommal, folyamatosan hívunk meg think tankeket, stb. stb. Hadd mondjam el, hogy ugye ez a konferencia globális irányításról szól, hogy lehetne erről beszélni, anélkül, hogy felvetnénk az EU helyének a kérdését az ENSZ biztonsági tanácsában. Ez egy alapvető kérdés, hiszen úgyis nélkülözhetetlen a biztonsági tanács megreformálása, erre nagy szükség van a globális kormányzásban, hogyha mi nem vetjük fel, akkor ki fogja felvetni, a kormányaink nem fogják, ez nekünk, parlamenti képviselőnknek a feladatunk. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy több kapcsolódásra van szükség az EU-n belül a parlamentek szintjén, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között, a KKBP együttműködésekben, KMBP együttműködésekben például nagyon fontos ez, ilyen konferenciákon találkozunk folyamatosan. Hadd emlékeztessek rá, hogy néhány nemzeti parlament nem tudott róla, és mi vetettük fel a tanács javaslatai a KMBP missziók finanszírozásával kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy változtassunk a javaslaton, mert nem tisztességes és nem elégséges a finanszírozás. Például a Közép-Afrikai Köztársaságban védő katonai missziót hajtunk végre, preventív jellegű, nagyon sok ilyen KMBP, KKBP misszió. Nagyon fontos a nemzeti parlamentekkel való kapcsolódás javítása más területeken is, lehet kihatásunk különböző fejleményekre, jobb koordinációra van szükség a külszolgálattal is, illetve a tanácssal is különböző eszközöket következetes és megfelelően tagolt módon kell használni, fejlesztési segélyezés, humanitárius segélyezés, távoli helyszíneken, stb azt tapasztaljuk, hogy ez még hiányzik, ez még hiányzik, bizonyos pozitív eseteket megemlíthetünk, Tunéziában, Ukrajnában pozitívan próbálunk kontribuálni, de bizony vannak nagyon negatív példák is, ahol katasztrofális a fellépés Szíria, Líbia esetében a líbiai kérdés a saját biztonságunkat veszélyezteti, ez kísérteni fog bennünket tovább még. A tagállamok gyakorlatilag teljes mértékben elutasítják a koordinációt, annak ellenére, hogy nagyon pozitív a líbiaiak attitűdje, katasztrofális a helyzet ott, és még rosszabbá fog válni a mi hibánkból. Merci. Uh, Mr. Carlos Neves. Köszönöm. Carlos Neves úr, Portugáliából. É um gosto tornar a participar numa... Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy részt vettek egy olyan ülésen, amelyen ön elnököl, Keresz úr, és köszönöm az összes hozzászólónak az igen inspiráló beszédét. Én is osztozom abban az örömben, hogy itt lehetek, hiszen a politikai frakciómnak ez volt az ülésterme, és most egy kicsit visszaléptem a forrás felé. Ami ezt az ülést illeti, nekem is az a véleményem, hogy hasznos, megfelelő időpontban szervezték, és foglalkozik a mi gondjainkkal, mindazzal, ami minket érdekel a nemzetközi parlamenti közülésekben, vagy az ilyen típusú testületek ülésén részt kell venni, és koordinációra van szükség az EP és a nemzeti parlamentek között. Támogatom ezeket a parlamenti közüléseket. Úgy gondolom, hogy lehetőséget adnak arra, hogy új dolgokat tudjunk meg, és demokratikusabbá tegyük a két oldal működését. Ez különösen igaz Portugália esetében, hiszen mi hidat kívánunk létesíteni, és mindenkit mindenki számára hasznosak szeretnénk lenni. Ami a prioritásokat illeti, a nemzeti parlamentek fellépését illetően ami az én kormányomat, az EP-t illeti, az itteni tapasztalatokat. Én úgy gondolom, hogy a prioritás az kell, hogy legyen, hogy biztosítsuk kormányaink részvételét, részvételét a nemzetközi szervezetekben, és a parlamentnek figyelemmel kell kísérnie kormányaink részvételét a tanács különböző intézményeiben. Szerintem itt nagy deficit van, és még hosszú utat kell megtennünk. Sokszor mondom azt, hogy mire is van szükség? Arra, hogy a kormányok hogy a kormányokat jobban ellenőrizni kell, és a parlamenteknek közelebbről kellene vizsgálódniuk bizonyos témákat illetően, például ha Európáról vagy a külpolitikáról van szó. El kell mondjam, hogy mindannyian egy ideát hajszolunk, követünk, szeretnénk jól koordinálni a munkát az EP és a nemzeti parlamentek között, a legjobb megoldást keressük azért, hogy egyre több hasonló ülés legyen. Ez nagyon jó, ha sok ülés van, de még nem sikerült ezeket megfelelően profilíroznunk, alakítanunk. Ami a mai vita témát illeti, lehet, hogy egy ambiciózus célt kellene kitűznünk, hogyha az EP a nemzeti parlamenteknek mandátumot adna, ha például az európai parlamenti képviselők vállalnának bizonyos nemzetközi feladatokat, akkor ez segítene bennünket abban, hogy jobban megismerjük az Európai Parlament álláspontját, ezt ismertessük otthon, és csatlakozzunk az EP álláspontjához. Ez javaslat a nagy utazások mindig kis lépésekkel kezdődnek. A következő panelről nem beszélek. Az ENSZ parlamenti közgyűléséről is szó van. Ahogy Gomes asszony mondta, nagy kihívások előtt állunk. Az ENSZ-ben szeretnénk képviseleti helyet kapni az EP számára a nemzeti képviseletek mellett. De úgy gondolom, hogy közvetlen választásokra lenne szükség, hogyha az Unió közgyűlésére delegálni kívánunk embereket. Vagyis nemzeti parlamenti képviselőkből kell, hogy álljon ez a, az említett testület. Ettől még sajnos messzi vagyunk. Köszönöm. Most pedig Gabriele Kutónak adom meg a szót. Kedves kollégák, epistemológus vagyok és demokrata egyúttal, nincs jó megoldás akkor, amikor a problémát rosszul vetik fel. És szerintem ezzel az igazsággal mindig számot kell vetni. Hogyha abból az elvből indulunk ki, hogy óvatosabbnak kell lennünk, akkor, amikor demokratikus kereteket akarunk létrehozni, akkor megvan annak a kockázata, hogy a felelősségeket nem demokratikus intézményeknek adnánk át. ha valakit felelősnek tekintünk, akkor ez azt jelenti, hogy már előre legitimnek nyilvánítjuk őt. A legitimáció mindig a céltól függ, és tudjuk, hogy Felelősséget kell vállalnunk gyakorta olyan politikákért, amelyek hibásak, vagy hibás céljaik vannak, és én itt a megszorítások politikájára gondolok, amelyet most Európában gyakorolnak, gazdasági intézkedésekre utalok. Ezeket az intézkedéseket rosszul tervezték meg, és nem is felelnek meg minden ország igényeinek hogyan tudjuk ezeket a nem feltétlenül jó intézkedéseket megvalósítani vagy képviselni. Tudnunk kell, hogy a társadalmaink számára melyek a legjobb célkitűzések. Igen gyakran előfordul, hogy nem jól értik meg a mi szerepünket, sem nemzeti, sem pedig európai szinten. úgy kell döntenünk, hogy teljes mértékben ismerjük a helyzetet, és információk alapján kell lépnünk, eljárnunk az ismert információk alapján. A mi szerepünk jól meg kell, hogy értsék az állampolgárok, de magunknak is jól meg kell érteni, hogy milyen szerepet kell játszanunk, mert akkor, a, ha ez nem így történik, akkor az állampolgáraink sem bíznak bennünk. A bizalom alapvető, és ez főként az európai szemeszter esetén tűnt ki. Az európai szemeszterben kimondják azt, hogy bizonyos fajta uh, mechanizmusokat, intézkedéseket alkalmazni kell, és a kormányaink, bizonyos kormányok vakon elfogadták ezeket az intézkedéseket. Itt a parlamentnek van csak veszíteni valója, ez pedig az lehet, hogy elveszíti a jelentőségét. Mindent elmondtam, hogy szerettem volna. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megadnám a szót a vendégeinknek, akik megválaszolják a felmerült kérdéseket. Tessék, Maria úr. I have two further remarks to... Két további észrevételem lenne ahhoz képest, amit mondtam az előadásomban. Először is a mai témánk nem az eu belüli együttműködés a parlamentek között, a témánk a részvételünk az európai és a nemzeti parlamenteké az EU-n kívüli globális irányításban, kormányzásban, globális területeken való fellépésünk. a ma délelőtt és délutáni észrevételek egy része ezért nem igazán a témához kapcsolódott. Szigorúan ragaszkodva a hivatalos témánkhoz két kiegészítendőm lenne még. Bizonyos területeken, ahol az EU-nak van illetékessége, például a közös kül- és biztonságpolitikában, ben az EBS-ben, e a NATO-ban, az Európa Tanácsban nem vagyunk tagok. Tehát az Európai Unió nem tagja e szervezetek egyikének sem. Ez azt jelenti, hogy csak a tagállamok tagok ezekben a szervezetekben, persze a Lisszaboni szerződés szabályainak hatályba lépésével a külügyi kérdésekben a tagállamok, hogyha van EU-s álláspont, akkor ahhoz kell, hogy ragaszkodjanak. Tehát a nemzetközi külügyi szervezetekben az Európai Unió közös álláspontja kötné a tagállamokat. Na most, amikor parlamenten közüli szervezetekről van szó, akkor a nemzeti parlamentek, nem az EU a tagja ezeknek a szervezeteknek, tehát ők vesznek részt ebben a dimenziójában a globalizációnak. De vannak olyan nemzetközi szervezetek is, amelyekben vagy tag az EU a tagállamok mellett, például ilyen a WTO. Nem tudom, hogy a tagállamok vajon miért tagok még a WTO-ban, hiszen a kereskedelem politika most már e, kizárólagos hatáskörét jelenti az EU-nak. Hogy miért vannak még ott, azt nem tudom. De ott van még a FAO is, ugye a mezőgazdaság és érelmezési világszervezet, vagy a kiotói jegyzőkönyv szervezete, és van még egy pár szervezet, például az Energia Kárta szervezete, és van itt még egy egész lista előttem, nem fogom felolvasni. Szóval ezekben az esetekben az Európai Parlament is, és a nemzeti parlamentek is tagjai lehetnek az ilyen szervezetek alapján létrejött parlamenti szervezeteknek, de vannak olyan esetek is, amikor csak az Európai Unió tagja a nemzetközi szervezetnek a tagállamok, nem? Például a Vám világuniónak csak az EU tagja, ugyan ez kellene, hogy érvényesüljön a WTO esetében is, de nem ez a helyzet. Szóval eh, ebben az esetben az Európai Parlamentnek van lehetősége arra, hogy az intézményesített parlamenti együttműködésben részt vegyen. Két problémánk van. Az, amikor az EU és a tagállamok is tagjai egy szerződés szervezetének, akkor mindkettőnknek van jogosítványunk a részvételre Ilyenkor össze kellene fognunk, és közösen kellene fellépni a globalizációs témákban parlamenti szempontból, ezeken a fórumokon. Na most amikor csak a tagállamok tagok, mert az EU nem tagja a szervezetnek, akkor a tagállamok parlamentjei kezdhetnének koordinációba valamilyen fajta ö, összeköttetést biztosítva, hiszen az Európai Parlament nem vett részt ebben a munkában, mert az Európai Unió nem tagja ezeknek a szervezeteknek. Amikor pedig az Európai Parlament az egyedüli részvevő, akkor nekünk kellene felvetni a kapcsolattartást, a koordinációt. Szóval rengeteg a tennivalónk nem csak arról kell dönteni, hogy hogyan veszünk részt, hogyan javítjuk a parlamenti dimenziót a nemzetközi területeken, hanem arról is, hogy magunk között miként koordinálunk olyan esetekben, amikor mindketten részt veszünk a munkában a VTO-ra gondolok, a tagállamok az unióval együtt, továbbra is tagok, ott nagyon jól sikerült ezt a munkát elvégezni. A nemzeti parlamentek is részt vesznek a három bizottságban és a három közgyűlésben a WTO-nál, és az egyik társelnök is parlamenti képviselő az Európai Parlamenttől érkezett, tehát két európai állampolgár, Diaz de Mera úr és jó magam is elnöklünk a VTO-ban. Úgy gondolom, hogy ki kell használni az IPU a lehetőségeit a részvételünk karcsúsítása érdekében, a felaprózódás kiküszöbölése érdekében túl sok szervezet van, túl nagy a felaprózódás esélye, túl sok a találkozó. Úgy gondolom, hogy az a veszély fenyeget bennünket, hogy egyfajta utazó parlamentekké, utazó parlamenti képviselőkké válunk, és ez egyáltalán nem jó az európai polgárok által látottak szempontjából. Asszonyom, köszönöm, elnök úr. Hát én azt hiszem, hogy félreértettem az egész témát. Én azt gondoltam, hogy arról kell beszélnünk, hogy a nemzeti parlamentek miként vállalhatnak aktívabb szerepet az európai és a globalizációs folyamatokban. Én így értettem a dolgot. Aztán nagyon szakmai vált ez a vita, és szeretnék egy kis visszatérni arra, hogy véleményem szerint mi a legfontosabb pillanatnyilag. És kedves kollégák, a legfontosabb pillanatnyilag a politikai üzenet, amit az embereknek küldünk, és nem azzal kapcsolatos ez, hogy túl sokat utazunk-e, túl sok kell testület, hogy Brüsszelben vagy Tókióban találkozunk-e, hogy hogyan folytatunk vitát, milyen helyszínen, az Európai Parlamentben vagy egy másik közgyűlésben. Nem ez a téma ma. És biztos vagyok benne, hogy országainkban a kávéházakban ülő állampolgárok, Görögországban a politikáról mindig kávéházban van szó, azt nem azzal foglalkoznak, hogy melyik közgyűlésben aktív egy parlamenti képviselő. Ők azt akarják tudni, hogy a politikai döntések, amelyek az ő jövőjük szempontjából fontosak, tényleg relevánsak legyenek, közvetlenül értelmesek legyenek számára, és ebből a szempontból úgy gondoljuk, hogy a nemzeti parlamentek sok sokkal hasznosabb szerepet játszhatnának. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament munkája rendkívül hasznos, kormány tisztségeim, illetve görög parlamenti képviselői munkám alapján is értem, hogy milyen fontos munkát végeznek önök. Mégis szükség van egy olyan mechanizmusra, ami a döntéshozatalt közelebb hozza az állampolgárokhoz. Most már nincsenek helyi ügyek, ahogy valaki nagyon helyesen mondta, hiszen a helyi ügyek is globális ügyek, és a globális döntések végül is helyi döntések, meg kell találni a módját annak, hogy mindezt elvigyük az állampolgárokhoz, hogy az állampolgárok jobban értsék a dolgot. Ne különböző nyelvet beszéljünk a nemzeti parlamentekben és az Európai Parlamentben. Bizonyos mértékig eh, eh, megvalósult már a kapcsolatfelvétel, de közvetlenebb kapcsolatfelvételre van szükség. Amikor Európáról beszélünk, ugye az Európai Bizottság felelős a kormányok előtt, a parlamenti képviselők pedig közvetlenül a választópolgároknak tartoznak felelősséggel fontos, hogy a döntéshozatalt közelebb hozzuk. Nincs elképzelésem erről, amit önökkel elé tárhatnék, de meg kell találni a módját annak, hogy a döntéshozatal másképp történjen a nemzeti eh, politikák, nemzeti parlamentek fontosabb szerepet kell, hogy játszanak, hogy az emberek érezzék, hogy bevonják őket a döntéshozatalba. Ezt a választ meg kell találnunk, eh, legalább valamilyen fajta választ kell találnunk az európai választások előtt még. Ugyanis létezik a szakadék, az euroszkepticizmus terjed, globalizáció továbbra is működik, és az emberek a negatívumait érzékelik, pontosabb, világosabb elképzelésekre van szükségünk. Mielőtt választásokra kerül sor, készen kell állnunk arra, hogy bizonyos megoldásokkal szolgáljunk. De tartok tőle, és ezzel zárnám, hogy egy közös nyelvet is találni kell egy kevésbé technikai, kevésbé bürokratikus nyelvezetet, egy kevésbé technokratikus és politikaibb nyelvet, hogyha azt akarjuk, hogy az üzenet eljusson az emberekhez. Köszönöm. Köszönöm szépen valóban egyre, egyre több a szervezet, a különböző testület, és amikor ezek fölállna, fölálltak, utána már nagyon nehéz őket meg, meg nem lévővé nyilvánítani. Tehát ha föláll egy testület, akkor az már örökre megmarad. Nézzük a koherencia kérdését, utaltam erre, Morerai úr is. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek úgy kéne működnie, mint egyfajta konferenciának. Az Európai Unió által kidolgozott közös üzenetet kéne tudnia átadni. Sőt, közvetítő szerepe is kell, hogy legyen. Az az OECD parlamenti közgyűlése és az Európai Parlament között volt már egy nézeteltérés választási kérdésekben. Itt például az OECD parlamenti közgyűlésének Európai Uniós tagjai fontos szerepet játszhatnak. Úgy gondolom, hogy a parlamenteknek egy kicsit proaktívabbnak kell lenniük, tudni kell javaslattal élni. Én leginkább a védelem kérdésével foglalkozom. Hát mi nem igazán tudunk komoly dolgokat a tagállamoknak javasolni, de a kérdés csak az, hogy mit lehet, a, mit lehet mindezekből megvalósítani, de a proaktív fellépés az minden esetben pozitív. Köszönöm. Én egy olyan dologról szeretnék beszélni, amire utalt Moreira úr is. Arról beszélünk ma, hogy a globális kormányzásban milyen szerepe van az európai parlamenteknek. Hát a globális kormányzási módszerek még mindig vesztfáliaiak. A tagállamok szuverenitásához kapcsolódnak, és ez azt jelenti, hogy az, az Európai Unió csak nagyon kevés szervezetnek tagja, a WTO-nak, a FAO-nak, a Codex Alimentariusnak, egyéb szerződéseknek, de sok fontos nemzetközi szervezetnek nem vagyunk tagja. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek és az, a többi tagállami parlamentnek ezekben a kérdésekben nem kell aktívaknak lennie? Nem, sőt ellenkezőleg szerintem sokkal jobban kéne koordinálni a tagállami parlamenteknek és az Európai parlamenteknek, hogy megváltoztassuk ezt a dolgot. A Lisszaboni szerződés szellemében kell eljárnunk. Azt kell elérnünk, hogy az EU lehessen igazi szereplő, ott legyünk a világpolitikában. Mi nem vagyunk például jelen az IMF-ben, vagy az ENSZ-ben pedig fontos, hogy az EU ott legyen. Gomes asszony is mondta, hogy a, nem vagyunk ott a biztonsági tanácsban. Ez tabú téma. Kérem, a 13, a, kérem, hogy a Lisszaboni szerződés 13-as és 14-es nyilatkozatát olvassák el. Ott feketén-fehéren le van írva, hogy a Lisszaboni szerződésnek semmiféle hatása nincsen arra, hogy melyik ország tagja a biztonsági tanácsnak. A lényeg az tehát, hogy koordináljuk egymás cselekedeteit. Hogyha azt akarjuk, hogy az európai értékek, az európai társadalmi modell, az európai szakpolitikai választások uralkodjanak el, ha azt akarjuk, hogyha reklámozni akarjuk ezeket a vívmányokat, hogyha globális szinten is el akarjuk ezeket terjeszteni, akkor Európa hangját kell hallatni a WHO-ban, az ILO-ban, a Nemzetközi Tengeri Szervezetben, de a, de a szomorú valóság az, hogy jelenleg az EU itt csak megfigyelő, aki szerényen ül a civil társadalom képviselői mellett a hátsó padban. Azt hiszem, hogy ezt tudniuk kell a parlamenti képviselőknek, bizony nem vagyunk túl aktívak, nem tudjuk, el, nem tudjuk képviselni magunkat, és nem tudjuk hallatni a hangunkat megfelelően hatékonyan. Köszönöm. Was gibt es für Schlusswort? Szebb végszó nincs is. Úgy gondolom, hogy nagyon sok érdekes pontra rátapintottunk ebben a szekcióban, és most pedig átadom a szót Mártinez alelnök úrnak a szót a délutáni második szekció levezetésére.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 Bueno, queridas colegas y queridos colegas. Kedves kollégák. Vamos a iniciar la... Kezdjük el a mai nap utolsó paneljét. Meghallgatva a sok beszédet, nagyon nehéz ellenállni annak, hogy ne tegyek néhány észrevételt. Ezt ugyan a mai nap végén akartam megtenni, de hát eh, nagyon szoros a ütemterv. Az utolsó részben a különböző olyan kezdeményezésekről, hálózatokról, szerveződésekről lesz szó, amelyet eh, egyrészt már ismerünk, amelyek összekötik a parlamenti képviselőket, olyan dolgokról is beszélünk majd, amelyek még nem annyira ismerünk, a civil társadalmi kezdeményezésekről, akiket érdekel az, hogy a részvétel újabb formáit térképezzék fel, hiszen a jogállamiság több évtizedében már bizony bejárat a civil társadalom ezeket a mechanizmusokat. Az utolsó szekcióban, itt van körünkben Kokmérin asszony, aki most ugyan képviselője az Európai Parlamentnek, de sokáig, évekig alelnöke is volt az Európai Parlamentnek, tehát együtt dolgoztunk az elnökségben. Vele a parlamenti képviselő nők globális fórumáról fogunk eszmét cserélni, Én bevallom, hogy az Európai Parlament elnökségében minden lehetőséggel felléptem amellett, hogy megvalósuljon a parlamenti képviselőnők globális fóruma, ugyanis ez az esemény itt volt az Európai Parlamentben tavaly novemberben. Szilvána, nagy érdeklődéssel hallgatok majd téged. Itt van még körünkben Arnaud Leroy úr is, a francia nemzetgyűlés tagja. Tehát gyakorlatilag honfitársam, mert a spanyolországi és a portugál, tehát a Spanyolországban és a, francia, és a Portugáliában élő franciákat képviseli, földim, a Global Europe alelnöke, és a jogalkotó globális szervezetét is képviseli. Ők a környezetvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkoznak. Alan Destes is itt van velünk, a brüsszeli parlament tagja. Korábban elnöke volt a Parliamentarians for Global Actionnek. Azt hiszem mindannyian ismerjük ezt a szervezetet. Továbbra is aktív tagja ennek a szervezetnek, és itt van Jó Leinen is, az Európai Parlament tagja. Ő már nagyon sok szakbizottságnak volt elnöke. Nélkül elképzelhetetlen az Európai Parlament, és társelnöke annak a kampánynak, amely az Európai Parlament működését foglalja össze. Nos, megadom rövidesen vendégeinknek a szót, és kérem őket arra, hogy röviden szóljanak hozzá, mert fél hatkor véget kell vetni az ülésnek, és az egyik, az egyik orátorunknak pedig negyed hatkor el kell már mennie, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzon. Először Szilvánának adom meg a szót. Thank you, Miguel. Thank you very much. Köszönöm, Miguel. Köszönöm szépen, hogy üdvözölte, üdvözölt itt a panel részvevőjeként. Valóban a Women in Parliament globális fórumról szeretnék beszélni, amit Miguel Angel röviden már be is mutatott, és köszönöm, hogy az első pillanattól fogva támogatták ezt a fórumot, illetve, hogy e konferenciára az Európai Parlamentben sor kerülhetett, ami az IPUT illeti összesen körülbelül 9000 női parlamenti képviselő van a világban, ez egy meglepően alacsony szám parlament parlamenti képviselő populációnak mindössze 20%-át teszi ki ez a világban. Természetesen a világ lakosainak a többsége nő, így a képviselet aránya még rosszabb. Fontos, hogy politikai eh, témákról eh, a klasszikus eh, gender témákon túlmenően is vitát folytathassanak a parlamenti képviselőnők. Nem feltétlenül a politikai családjaik, hovatartozásuk alapján. Nagyon fontos, hogy egy ilyen fórum létrejöjjön, Bízom benne, hogy az érdeklődés szintje elvezet idáig. Múlt novemberben volt az első ilyen témájú konferencia, több mint 500 részvevő volt uh, itt, uh, 106 különböző országból, ahogy Michael Angel is jelezte, kulturálisan nagyon sokszínű volt a társaság, és nagyon nagy volt a lelkesedés. Uh, az első napon még a nemzeti delegációk szerint ültek le a parlamenti képviselőnők, a harmadik napon viszont már mindenki nővéreként szólította meg a kolléganőjét, és mert egészen más volt az ülésrend is. Az is érdekes volt, azt is érdekes volt látni, hogy a legkülönbözőbb politikai családokból érkeztek a politikus nők, legkülönbözőbb háttérrel voltak közöttük, közvetlenül választottak, de voltak kinevezettek is, a szaudi súrából például, aztán olyan országból is érkeztek kolléganők, ahol csak a közelmúltban tartottak szabad választást, természetesen sok régi demokráciát is képviseltek kolléganők, Michel Bachelet, mai csilei elnök mondta, hogy amikor egy nő vezető szerepet kap, akkor az megváltoztatja, és a vezető nők megváltoztatják a társadalmat. Ez egy fontos és hasznos gondolat, eh, ami mentén a fórumot fenn akarjuk tartani ne csak a klasszikusan nemi témákról beszéljünk, hanem a különböző politikai területekről. Férfiak is voltak ott ezen a novemberi konferencián, mostantól rendszeresen szeretnénk a globális konferenciákat, illetve a regionális konferenciákat megtartani az IPU kiváló munkáját ez megfelelően egészítené ki. Van egy hozzáadott értéke a nemi, gender kérdésekhez, az összes parlamenti képviselő nővel való kapcsolattartásnak. Bízunk benne, hogy végül nem leszünk már kisebbségben, és legalább 50%-a a képviselőknek nő lesz a parlamentekben. Megpróbáltam röviden fogalmazni, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Szilvána. Megköszönöm, hogy ilyen jól bántál az idővel is, most pedig Leroy úr következik, Ispertetni fogja a jogalkotók globális szervezetét, tessék. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. A Glob tevékenységét bemutathassam, illetve hogy elmondjam, hogy a nemzetgyűlésben milyen helye van az Európai Parlamentnek. A Glob előtt még hat térjek vissza egy pillanatra arra, amit a görög kolléganő mondott. Úgy gondolom, hogy valós jelentősége van a nyelvezetnek abból a szempontból, hogy milyen üzenetet szeretnénk eljutatni az emberekhez. Franciaország nem régiben állásfoglalást fogadott el a Lisszaboni szerződés alapján végrehajtandó parlamenti együttműködés témájában. Időnként nagyon egyedül érezzük magunkat ebben. Tudjuk, hogy néhány hét múlva európai választásokra kerül sor. Úgy gondolom, gondolom, hogy ki kell mernünk mondani, ki kell tudnunk mondani, hogy szükség van a nemzeti parlamentekkel való együttműködésre, politikai eh, asszisztensként itt az Európai Parlamentben kezdtem a pályámat, úgyhogy eh, különösen eh, közel áll hozzám ez az intézmény. De tudni kell, hogy egészen más a politikai tempó. Amikor mi rendeletről, irányelvről értesülünk, vagy valamilyen nemzeti gondot szeretnénk megosztani az európai fórumokkal, nagyon nagy késésben vagyunk már is de hát meg kell tanulni ebben a ritmusban együtt dolgoznunk, hát különben az európai polgár teljesen elidegenedik tőlünk, már is nagyon törékeny az ő ragaszkodásuk. Akkor most hadd beszéljek a GLOB tevékenységéről, ugye egy új szükségletre ad választ a GLOB tevékenysége, a biológiai sokszínűséggel foglalkozik, az éghajlattal és az erdőkkel ez a szervezet, több mint száz ország vesz részt tulajdonképpen nemzeti fejezeteken keresztül, ahogy mi mondjuk, felsőházakon, alsóházakon keresztül, személyes kezdeményezések nyomán jött létre 2012. júniusában a szervezet. Nagyon fontos, hogy a párt vonalakon átnyúló együttműködés valósuljon meg regionális együttműködés is zajlik. Én vagyok az európai részszervezetnek az alelnöke. Megpróbálunk eszmecsere platformokat felállítani, ez a Globnak a célja a best practice-eket, ahogy az angol mondja, próbáljuk kicserélni, európai szinten ez eléggé elterjedt. Megpróbáljuk az unió határain túl is ismertetni ezeket a jó gyakorlatokat. Kínában például a legutóbbi átalakítás után hatalomban lépett, új csapattal egyeztettünk, a Glob prioritásait ismertettük, ott jártam John Prescott-tal egyetemben, az európai szempontokat elmondtuk, és nemzeti tapasztalatainkról is beszámoltunk nagyon érdekes volt ez a kínai utazás. Annak idején még az ETS rendszer backloading volt gondunk. A kínaiak közben elmagyarázzák nekünk, hogy ők mit végeztek el, és hogy milyen gond van az európai rendszerrel, milyen nehéz ellenőrizni, stb. stb. Hát nagyon hasznos volt parlamenti képviselői szinten egyeztetni velük a közös jószágunkról van szó, és ezt hangsúlyoznám, időnként dogmatikus támogatói vagyunk ezeknek az ügyeknek, éghajlatvédelem, mint tudják 2015-ben Párizsban lesz a kiotói konferencia, nagyon fontos, hogy ezt jól előkészítsük. A parlamenti dimenzió ebből a szempontból megkerülhetetlen. Ez összes ilyen tárgyalás kormányközi szinten zajlik. A COP keretében Katárban, Dél-Afrikában jártam eddig, gyakorlatilag csak szakmai vita folyik, semmilyen konkrét politikai, a polgárokra gyakorolt hatásról szóló vita nincs. Parlamenti képviselőként nagyon fontos bizonyos aggályokat, problémákat, félelmeket felvetni egy-másfél hónapig borzasztó viharok voltak most Európában. Az változás persze nem mindig érzékelhető, de amikor igen, akkor egyre jobban kezdenek vele foglalkozni az emberek. Zsirondban bizonyos helyeken 5-6 centiméterrel csökkent a tengerpart területe egyetlen éjszaka alatt, és sokáig tartott. Ugye a dűnék eltűnése, időnként a kertek eltűnése zajlik, a az alatt változás a közeljövőben annyira kihat majd az emberekre, mint amennyire sosem hatott még ki a szocialista képviselők időnként nem fogalmaztak elég világosan, a polgárok kérdéseire választ kell adni, arra vonatkozóan, hogy az állam vagy Európa a felelős a reagálás terén. A Glob fiatal szervezet még a 2015-ös COP párhuzamosan tartunk majd egy közgyűlést, önöket is természetesen meghívjuk. Rio Margóján 400 parlamenti képviselő vett részt a gyűlésen, úgyhogy 2015-ben Párizsban találkozhatunk a COP alkalmából. Köszönöm szépen. Desztes úr következik. A Parliamentarians for Global Action képviselője, és remélem, hogy példát vesz elő az előtte szólóktól, akik nagyon röviden szólal, szólaltak fel. Igen, elnök úr, próbálkozom. Elnök, majd az orrára kopintok, hogyha nem tartja be az időt. Euh, euh, Nos, nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy a Parliamentarians for Global Action szervezetet bemutathatom. Olyan NGO ez, amely 139 parlamentben van jelen, több mint ezer tagja van, és emberi jogi és jogállami téren lép fel elsősorban. Elég régi szervezet már, történetileg azért jött létre, hogy az atomfegyverek terjedését megakadályozza, illetve hogy betiltsák a nukleáris kísérleteket, de most már más területeken is fellépünk. És a fellépésünk nagyon gyakran csatlakozik EU-s fellépésekhez. Például támogatjuk az EU kezdeményezését, hogy a halálbüntetés moratóriumát 2014-ben az ENSZ közgyűlése vezesse be. Sierra Leone-ban, Jamaikában, Szurinámban, Gánában, Szenegában, olyan országokban, amelyek eddig nem szavazták meg a moratóriumot, szeretnénk elérni, hogy ők eljöjjenek New Yorkba, és a parlamenti képviselők szava meggyőzze végül a kormányokat az országok hivatalosan azt mondják, hogy abolicionisták, ez a helyzet Szenegálban például, de New Yorkban még sosem szavaztak igennel a moratóriumra. Mi igyekszünk gondoskodni arról, hogy a kormányok koherensek, következetesek legyenek. A PGA eh, szervezet a római eh, szerződés ratifikációjáért is kampányt eh, folytatott, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróság felállítása érdekében 122 tagállama van most már a római szerződésnek, és 76 ország ratifikálta is azt. Hadd magyarázzam el, hogy hogyan is működünk. Egyértelműnek tűnik, hogy a nemzetközi büntetőtörvényszéket az államok többsége támogatja már, de 15-20 éven még nem így volt ez. Margályás portugál kolléga úr emlékszik rá, hogy a Luzifon országok összejövetelét is megszerveztük annak idején, mert egyik luzifon ország sem írta alá, ratifikálta a római szerződést. Brazília is ott volt, Portugália is, és Brazília végül ratifikálta is a büntetőbíróság szerződését. helyett Brazília ratifikálta, sokkal könnyebb volt már a többi latin-amerikai országot meggyőzni. Csillével sokáig voltunk kapcsolatban, a Pinochet diktatúra miatt a csilleiek sokáig nem ratifikáltak, de aztán mikor már az argentinok, a brazilok már megtették ezt, könnyebb volt őket meggyőzni. Talán emlékeznek rá, hogy a két első kontinens, ahol a ratifikáció megtörtént, Európa és Latin Amerika volt, Ázsia nagyon lemaradt, van egy nemzeti csoportunk Japánban, elég bonyolult a helyzet, de végül sikerült nekik meggyőzni a kormányukat, hogy a ratifikációba belemenjenek. És miért a japánok ratifikáltak, a ratifikációs folyamat beindult Ázsiában is. Azért mesélem el ezeket a példákat, mert jól illusztrálja ez, hogy megpróbálunk nagyon praktikusak, nagyon konkrétak lenni. Olyan dolgokat csinálunk, amelyeket aztán be lehet mutatni. Rájöttünk, hogy egy sor kis ország nem ratifikált. Például a Komori szigetek sokan mondták, hogy ó, hát kit érdekel, hogy a Komore szigetek a ratifikált-e vagy nem. Végül írtunk azért nekik egy levelet, és nem volt ellenvetésük, ratifikáltak. Szóval egy csomó ilyen kicsi ország van, de az ő számuk is növeli a szimbolikus százas számot. Több mint száz országnak kellett ugye a római szerződést ratifikálnia. A büntető bíróság kapcsán az a nagy kérdés, hogy mi fog történni Afrikában. Ugye Bashir és Kenyatta volt államfők ellen vádat emeltek, a többi államfő védi őket, a büntetőbíróság működését így veszélyezteti az afrikai országok együttműködés. Az Afrikai Unió egy hónap ezelőtt úgy döntött, hogy nem működnek együtt a büntetőbírósággal. A római szerződés pedig egyetemleges, és a büntetőbíróságnak az illetékessége is az nagyon fontos, hogy az államfők befolyását ellensúlyozzuk, megpróbáljuk a képviselő tagjainkat meggyőzni, több mint 500-an vannak Afrikában, hogy győzzék meg az államfőket. Hát gondolhatják, hogy néhány afrikai államban nem könnyű ezt megtenni. Van egy-két nagyon kemény államfői prezidenciális diktatúra. Na, megpróbálunk a parlamenti képviselőkön keresztül egy másik afrikai utat nyitni, eh, hogy eh, a eh, büntetőbíróság működhessen aktívan fellépünk a fegyverkereskedelmet tiltó szerződés érdekében is. Nyáron ratifikáltak New Yorkban. Nagyon fontos, hogy nemzeti törvényekkel ratifikálják ezt az egyezményt, és aztán végre is hagyják a törvényeket. Annyit mondanék még, elnök úr, hogy Pár szóban ki kell térnünk a közép-afrikai köztársaságra is. Rendkívüli mértékben aggaszt bennünket az, ami ott történik. Hónapok évekig szomszédos államokból érkezett csapatok, alapvetően muzulmánok gyilkoltak, aztán most már fordítva, most már keresztények gyilkolnak muzulmánokat, nagy léptékben követnek el emberiség ellenes bűnöket, etnikai tisztogatást, időnként népírtásra is sor kerül. Mindenkihez felhívást intézek. Gyakoroljunk nyomást annak érdekében, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa által januárban a hetedik fejezeten belül elfogadott határozat alapján külföldi rendfenntartók érkezhessenek. Alapvetően a képviselő úr országának a csapatai vannak ott, de kicsit egyedül vannak. Belgium logisztikai támogatást nyújt, Svédország, Szlovénia is tett valamilyen vállalást de hogyha újra megtörténik Közép-Afrikában az, ami Ruandában 94-ben a szörnyű kudarca lesz a nemzetközi közösségnek. Úgyhogy mindenkitől azt kérem, hogy minden eszközt használjon fel annak érdekében, hogy a közép-afrikai köztársaságban ne kerüljön sor népírtásra. Köszönöm. Köszönöm, Ellen. A panel utolsó hozzászóló előadója, Leinen úr. az ENSZ-ben sokat dolgozott, nem halljuk a hozzászólót, mikrofon ki van kapcsolva. Az Alkotmányügyi Szakbizottság elnöke is volt, illetve dolgozott elnökként a Környezetvédelmi Bizottság szakbizottságban is. Úgyhogy gyakorlatilag minden, minden olyan dologgal foglalkozik, mint amivel maga az Európai Parlament. Nagyon sok kezdeményezés felett atyáskodott már. Tessék, jó, megadom a szót. Ja, Miguel, äh, Köszönöm, Miguel. Köszönöm, hogy alkalmam van arra, hogy bemutassam a kampányt, az ENSZ parlamenti dimenziójával kapcsolatos ez, és most már néhány éve aktívan érdeklődöm a világ demokrácia iránt. Néhány kezdeményezés már megtörtént, ezekre én nagyon jól emlékszem, akkor, amikor a Nemzetközi Büntető Bírósághoz akarunk fordulni, akkor demokratikus kontrollra van szükség, még a legmagasabb szinten is, sőt a legszélesebb értelembe véve, és még akkor is, hogyha ez az ENSZ keretein belül zajlik. Néhány éve kampányt indítottak azért, hogy, ez a, hogy elinduljon az ENSZ parlamenti közülése. Az EU képviselője, Antonio Vizsulando az ENSZ-ben 3000 aláírás tartalmazó listát kapott, különböző személyiségekről van szó, olyan emberekről, akik a legkülönbözőbb funkciókat töltik be, belétve az ensz és ezzel kifejeztük, hogy szükség van a kormányokra, de a képviselőkre is. A megfigyelő státusz, amit az EP kapott, már előrelépés. Köszönöm mindazoknak, akik közreműködtek. 60 évre volt szükség ahhoz, hogy sikerüljön megérkeznünk az ENSZ-be. A parlamentünk ott van, de soha nem szabad megelégedni azzal, hogy ugyanaz a státuszunk, mint a Greenpeace vagy az Amnesty International, hiszen Nekünk nem ez a szerepünk. A különböző közgyűléseket figyelembe véve, azután a különböző döntésekre gondolva, ezek nagy hatására gondolva meg kell állapítanunk, hogy a demokratikus ellenőrzésre szükség van, de az ENSZ alapokmány az 22-es cikke alapján ez lehetséges, és szükség lenne egy olyan döntésre, vagy szükség volt egy olyan döntésre, hogy az ENSZ rendszer mellett működjön egy parlamenti közgyűlés is. Az elmúlt években, amióta ezt a kérést kinyilvánították, nagy támogatást kapott ez az uhaja, az Európa Tanács elfogadott egy határozatot az afrikai parlament különböző afrikai és latinamerikai parlamentek külön-külön megállapították, kinyilatkoztatták azt, hogy erre szükség van. És hogyha gondosan megvizsgáljuk a kérdést, akkor látjuk, hogy az IPU volt az első lépés, a csodálatos első lépés, és most már a következő lépésre van szükség, vagyis arra, hogy az IPU váljon ezé a szervezetté, vagyis parlamentek egyesületéből ENSZE testületé váljon. Ehhez vitára van szükség, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, szükség van egy testületre, 22-es cikk szerint ez megtörténhet, hogy ez a testület létrejöjjön, mégpedig úgy, hogy nem kell az ENSZ alapokmányát megváltoztatni. A többi ENSZ testület, a közgyűlés továbbra is folytatja a munkáját, és ez a parlamenti közülés konzultatív testület lenne, ugyanúgy, ahogy ez az Európa Tanács esetében van, és az Európai Parlamenttel kapcsolatosan is. Ezt a funkciót töltené be ez a testület, és hogyha az egész világ parlamenti képviselői összeülnek, akkor másképpen fogják megvitatni a világ problémáit, és nem bürokratikus módon kérdéseket nyújthatnak be a főtitkárhoz, vagy másokhoz az ENSZ rendszeren belül, és ez a kérdés-felelet megközelítés megvilágítja a világ problémáit meghallgatásokat is szervezhetnek, majd ajánlásokat tehetnek, és a folyamat során egy későbbi stádiumban elemezhetik azt is, hogy hogyan folyosították az ENSZ pénzalapokat, vagyon korrupció nélkül és megfelelő hatékonysággal tették -e ezt. Elemzések folynak nak arról majd, hogy mindez hogy történik. Vegyük például a kínai népi kongresszust, ahol több ezer képviselő van, azután minden egyes ország képviselője ott lehetne, még az ellenzéket is meghívnák. Azután vannak olyan országok, ahol nincs demokrácia, diktatúra, struktúrák vannak. Én az AKC közgyűlés tagja vagyok, az afrikai, karib-tengeri, csendes-óceáni társulásról van szó, amely együttműködik az EP-vel. Itt megfelelően választott képviselők vesznek részt ebben a testületben, képviselik országokat, és szerintem ez az elképzelés tovább vinné a parlamenti demokráciát a világban. A Nemzetközi Büntetőbíróság a 70-es, 80-as években ez még illúzió volt. Végül azután elég hamar sikerült ennek státuszát kialakítani, és néhány év alatt az alapszabályokban megállapodhatunk. Ezek a konferenciák, a hasonló konferenciák a jövőben is szükségesek. Talán az évtized végére sikerül elérni azt, hogy az ENSZ reform keretében, vagy külön vállalkozásként elérnénk ezt a célt, előrelépnénk, és végre ebben a században a globális demokrácia teret nyerne. Köszönöm, Joe. Köszönöm szépen, jó? Számosan jelentkeztek, illetve olyan sokan nem is jelentkeztek. Valójában az információra voltak kíváncsiak a parlamenti képviselők, tehát mindenki jól fel tudta dolgozni azt, amit az imént hallottak. Tehát néhány képviselő már el is ment, annyira sok inf- információhoz jutott. Gabriela Krécu asszony fog következni Romániából, aki egyébként korábban tagja is volt az Európai Parlamentnek. Kedves barátnőknek, Gabinak adjuk meg az, adom meg a szót. Köszönöm szépen, Miguel. Au uh, repetat în această sală de dimineață două, o expresie. Köszönöm szépen. Ma délelőttől kezdve Két dolgot hallottunk többször, a thinking global és az acting globally kifejezéseket. Szerintem igenis tartalmas kifejezések ezek. Már nagyon régóta, sajnálatos módon találkozunk a különböző nemzetközi konferenciákon, csúcsokon, stb. stb., de még mindig helyi mértékek szerint gondolkodunk és lépünk fel. Nos, szerintem jó dolog lehet az, hogy hogy összefogjanak valamilyen módon az, a parlamenti képviselők, nem tudom, hogy, hogy mennyire lehet, nem tudom, hogy mennyire lehet megreformálni a politikai viselkedésmódot, az európai pártokat. Mikor alakul ki új politikai gondolkodásmód? Mikor kezdünk el már másról beszélni? Az Európai Unióban bizonyos kérdések gyakorlatilag beszorultak, beragadtunk abba, hogy e- ilyen sémák szerint gondolkodjunk. A múlt novemberben megrendezett női képviselő fórumon nagyon sokan voltak itt, arab országokból, ázsiai országokból, Afrikából, Európából elég kevesen jöttek, én nagyon szeretem a, föld közö, a földrészek összefogását, de nem tudom, hogy mikor lesz igazi áttörés itt Európában. Szép dolog az, hogy találkozgatunk, megismerjük egymást, konferenciákat rendezünk, megbeszéljük, hogy milyen módon lehet kapcsolatot kialakítani egymás között, ez mind szép. De amikor teljes váltásról van szó, egy igazi reformról, akkor azt hiszem, hogy többre van szükség. Az erős parlamentnek meg is kell valósítani azt, amiről vitatkoznak, és pontosan itt jelenik meg az igazi probléma. Hiszen sokszor nézeteltérés van, az Euró, a, nézeteltérés van a parlamentek és a kormányok között. Nos, azt gondolom, hogy már nagyon régóta megadtuk magunkat mi itt a teremben biztos, vagyok benne, hogy szeretnénk elérni a nagy változást, és az alapoktól kell ezt kezdeni. A lehető legalacsonyabb szinten is demokratikus intézményekre van szükség. Ilyen demokratikus intézmények nélkül semmit nem lehet elérni, csak egy erőtlen, szintelen szervezetet, ami az illegitim döntéseknek legitimációt biztosít. Köszönöm. Eh. Köszönöm, Gabi. Most kollégánk, Kányénc úr következik Lettországból. Yes, thank you very much. Köszönöm. Köszönöm az összes hozzá szólónak, és eh, főként eh, Kochmerinnek, aki a nők szerepéről beszélt Letországban női elnök volt, az parlament elnöke is nő, és most választottunk egy női miniszterelnököt. Ez azt mutatja, hogy a nők szerepét egyre inkább elismerjük. Szeretnék egy csoportról beszélni, amelyikről még nem esett szó itt, a fiatalokról. Az EU egyik célja az ifjúsági munkanélküliség elleni harc, és tudjuk, hogy Észak-Afrikában Azért volt a sok tüntetés, mert a 30 év alatti fiatalok munkanélküliek. Európában idősödik a lakosság, öregszik a lakosság, de a világ más részén ez éppen fordítva van. Hogy lehetne a fiatalokat bevonni ebbe az egész folyamatba? Tudjuk, hogyha megnézzük a választók létszámát, a választói részvételt az EP választásokon, és ha úgy látjuk, hogy kevesen mennek el szavazni, akkor ennek egyik oka az, hogy a fiatalok úgy érzik, nem ismerjük el őket. Fel kellene őket készíteni, mert bármilyen globális kormányzatot irányzik, irányítást alakítunk ki, ezt majd ők fogják örökölni, és ők fogják működtetni. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm Kányin szúr. Más nem kért szót. Kérem itt a pódiumon ülő kollégákat, hogy reagáljanak a felvetésekre, illetve egymás expozéira is. Most pedig fordított sorrendben adom meg a szót. Az utolsónak adom meg a szót először, Jó Leinen következik, tehát parancsolj, kedves barátom. De azért nagyon sokáig ne tartson. Tehát sokáig tarthat, de ne nagyon sokáig. Um, Gabriela... Gabriela beszélt a nemzeti szintről, a globális szintről, azután a parlamenti képviselők is ott vannak. Hogyan tud ez működni? A lakosság hogy tudja ezt elfogadni? Hogy fogunk majd jelentést készíteni az otthoniaknak, ami az ENSZ szintű parlamenti szintet illeti, a képviselők nem diplomataként dolgoznak, ők világosabban beszélnek, direktebben, és a megoldásokat is ismertették. Jó lenne, hogyha globálisan működnénk együtt, mindenütt a világon, a liberálisok, a haladók, a konzervatívok együtt. Ez más arculatot adna a világnak, azzal, hogy ezek a formációk több áramlatot egyesítenének. Néhány országban nincs demokrácia, vagy aláásták a demokráciát, ott bizony nehéz nemzetközi szinten megszervezni valamit, hogyha ennyire alulról, vagy az elejéről kell kezdeni. De másod vannak helyek, ahol a nemzetközi fórumoknak nagyobb a tekintélyük, mint a hazaiaknak. Köszönöm szépen, a lendeztes következő. Köszönöm. A román kolléganőnek szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek vele. A kihívás globális, de helyileg kell lépni, és ez nem mindig könnyű, mert minden ország más. Két példát adok. Mindannyian szerintem meg vagyunk győződve arról, hogy be kell tiltani a halál büntetés, de hogyha kongói parlamenti képviselőkkel tárgyalunk, sokat dolgozom Kinsassa, kongóbeli kollégákkal. Őket nagyon nehéz erről meggyőzni, mert ők azt gondolják, hogy jó dolog a halálbüntetés. Nem lehet őket közben elvágni a saját lakosságoktól az ideális az, amit a lakosság gondol, a parlamenti képviselőknek lehet valamilyen más elképzelésük, de figyelembe kell venniük a lakosság elképzeléseit. Egyik kollega beszélt a büntetőbíróságról és az igazságszolgáltatásról. Szinte egész Latin Amerika ratifikálta a Nemzetközi Büntetőbíróságot. Néhány karib-tengeri és közép amerikai ország nem ratifikálta, mint Salvador és Nicaragua, ezek kis országok, az összes többi ratifikálta ezt, hiszen hogyha helyi visszafogottság van, vagy vonakodás, akkor nagyon nehéz a meggyőzés. Itt ez az ok. Más kollégák beszéltek arról, hogy milyen nehéz a fiatalokat bevonni ezekbe a területekbe. Még a nemzeti politikában sem könnyű ez, így van ez Franciaországban, Belgiumban, Németországban is. Ruandáról beszélnék. Ott van a legtöbb nő a parlamentben, de ez amiatt van, hogy a parlament nagy részét az egész lakosság választotta, de a parlament egy kisebb részét kvóták alapján választják. Van női kvóta, egyetemi kvóta, azután fogyatékkal élő kvótája, fiataloknak fenntartott kvóta. Néha nehéz a fiatalokat bevonni, de azért meg kell próbálni. Köszönöm szépen. Armor Leroy következik. Merci, Miguel. Moi, je... Köszönöm, Miguel. Elmondtam a bevezetőben, hogy a parlamenti egyesületek vagy formációk bizonyos realitását követem, diagnózis kell felállítani. Miért tartunk ott, ahol ma tartunk? Miért van képviseleti krízis, például Franciaországban, Belgiumban, más európai államokban is? Mint mondtam, én sajátos választó képviselő vagyok. Én a Franciaországon kívül élő franciákat képviselem, akik európai állampolgárok, vannak erre vonatkozó szövegek, de vannak itt bizonyos korlátok mindig a nemzetállam adja ki a személyigazolványt. Valaki például tíz évig Portugáliában él, a konzulátusra kell mennie, hogy ezt a dokumentumot beszerezze. Vannak politikai realitások, és ma a, az állampolgárok többsége ezt nem tudatosítja. Az ibériai félszigetre gondolok, nehéz időket élnek, ott van a parlamenti képviselet, az emberek tudják, hogy közben mindent a trojka végez, pedig nekik nincs demokratikus legitimációjuk, legitimitásuk, és pedagógiai meggyőzési munkát kell végezni arról, hogy mi a parlamentarizmus haszna, ami a fiatalokat illeti. Én 40 év alattiak csoportját képezem, a parlamentben kevesen vagyunk ilyenek Franciaországban. Most van a reform, a nyugdíjreform nálunk, és itt generációs ütközés van, mert az 55 évesek és annál idősebbek az egyik csoport, közben a fiatalok meg nehezen tudnak egzisztenciát terme, teremteni. A parlamentben kevés a fiatal, a klasszikus parlamenti képviselettől eltértünk. Követtem Spanyolországban a felháborodottak mozgalmát végül nagyon kevés politikai megoldást találtak erre. A fiatalok szeretnének fellépni, de másképpen, és nem a klasszikus politikai képviseleten áll. Erre oda kéne figyelni, mert majd eljön a pillanat, amikor konkurencia lesz, és hogyha ezt nem tudjuk megoldani, akkor az, mégis lesznek olyan emberek, akik egy más modell szerint akarnak majd élni és eljárni. Az európai politikának egyik fő célkitűzése a fiatalsággal kapcsolatos, de ott van az ifjúsági garancia, nehézen tudják ezt megérteni például Franciaországban, hogy, hogy mi is ez az egész, ki lesz jogosult, milyen jogokkal jár ez, a másik pedig a fellépés gyorsasága. Ma a fiatalság kritikus helyzetben van egész Európában, nem csak azokban az államokban, amelyek a legsérülékenyebbek jelen pillanatban. Fontos mozgások is vannak, a spanyol fiatalok átmennek Németországba, ez az államok közötti kompenzáció kérdését is felveti szerintem Prioritást adunk a fiataloknak, de úgy kell szervezni a dolgokat, hogy a fiatalok is alakíthassák a saját sorsukat. És ma bizalmi problémák vannak politikai téren, mindegy, hogy a, a közép vagy egyéb pártokról van szó, de a fiatalok a képviselet jelenlegi klasszikus formáit megkérdőjelezik. Ez nagy kihívás, és egy nap európai szinten meg kellene ezt vitatni, és azt, hogy milyen diagnózust állítunk fel a klasszikus politikai erők iránt, milyen a bizalommal? Ennyi. Köszönöm szépen. A válaszadók közül az utolsó Szilvána Kochmérin asszony lesz. utána pedig én magam fogom zárni majd a mai napot. Tessék, Szilvána! Köszönöm szépen! Hadd beszéljek most a fiatalok kérdéséről. Úgy vélem, hogy ez egy örök téma. A jelenlegi állandóan beszéltünk arról, hogy a fiatalok nem vállalnak szerepet, nem megbízhatóak. Hogyha a szüleimet kérdeznék, amikor én fiatal voltam, mit mondtak rólam, ugyanezt mondták volna, és ugyanezt tudom mondani az én gyerekeimről. Gyakran a döntéshozó felnőttek úgy gondolják, hogy a fiatalok nem megbízhatóak, és amiatt tennünk kell valamit. Én úgy gondolom, hogy a mai rossz napokkal jövő jó napjai. Nem akarom persze kicsinyíteni a dolgot, és eh, a nők szempontjából a parlamentben én szeretnék eh, opciót adni a lányoknak arra, hogy a politikában karriert csinálhassanak, mert hogyha egy nő nem látja magát eh, úgy, mint képviselő parlamentben, ugyanaz és ugyanaz fog megismétlődni. Nagyon fontos az, hogy azok, akik már a parlamentekben vannak, azok tegyék nyilvánvalóvá azt, hogy ha valaki nőként kerül a parlamentbe, akkor mindenképpen akár tetszik neki, akár nem, egyfajta példaképpé válik, és még talán lehet, hogy még mindig furcsa eh, lehetne az, hogy nők döntenek és nők hoznak eh, létre politikákat. Úgy gondolom, hogyha valaki nőként politikus lesz, az egyfajta nyitást jelenthet. És eh, erre nem lehet elég hamar felkészülni. Van egy szervezet, a Running Start a neve, és tínédzsereket visznek be a parlamentbe, és megpróbálnak neki segíteni abban, hogy különböző képességei kialakuljanak, például fel tudjanak szólalni, stb. Én szeretném, hogyha a nőkkel foglalkozó fórum sokkal többet tenne ennek érdekében is. Ami pedig a globális parlamenti tevékenységet illeti. Hogyha megnézzük azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell néznünk, azok globálisak, és minden állampolgár láthatja ezt. Vannak itt pénzügyi kérdések, környezetvédelmi kérdések, a tengereink, az óceánjaink nem rendelkeznek határokkal, a pénzügyi piacok sem rendelkeznek határokkal. A belga kollégámat kérdezhetném a belga állami költségvetésről. Ez körülbelül 100 milliárd euró körül van, és hogyha például megnézzük a Daimler Chrysler német cég forgalmát, az 115 milliárd euró, akkor fel lehet tenni a kérdés, hogy hol van az egyensúly. Nem kellene átgondolnunk a globális struktúráinkat? Ezért támogatom Jó Leinent és másokat is a kezdeményezésükben, hogy ezen globális kérdések megoldását nem lehet a diplomatákra, illetve a végrehajtó ág képviselőire hadni, hagyni. Itt szükség van parlamenti ellenőrzésre is. Nagyon határozatnak kell lennünk, azt kell mondanunk, hogy ennek kell megtörténnie. A parlamenti képviselőknek kell elvégezni a parlamenti munkát, és ezt most már globális szinten is el kell végeznünk. Anna. Köszönöm szépen, Szilvána. Kedves kollégák, gyakorlatilag mai munkák végéhez érkeztünk. A konferenciák mindig nagyon érdekesek, és remélem egyfajta inspiráció lesz ez mindannyiunk számám, számunkra. Karasúr, Karasúr. sajnos nem tudott itt maradni, úgyhogy én fogok elmondani néhány észrevételt. Nem szeretnék senkit sem provokálni, de szeretném, hogyha mindenki gondolkodna azért majd még a ma hallottakon. Egy olyan dolgot szeretnék elmondani, ami sokunk számára nyilvánvaló. Az, az ENSZ alapító nyilatkozata úgy kezdődik, hogy mi a világ népei de sajnos a világ népeit sokáig a világ kormányaiként értelmezték, pedig nem azt írja az enszerepító okirata. Ez egy kormányközi szervezet, pedig jobb lett volna ezt államközi szervezetnek hívni. Tehát nyilvánvaló az, hogy egy ilyen szervezetet, mint az ENSZ, nem képviselhetik csupán a kormányok ott kell lenni, a parlamenteknek is. Ez azon kollégákat támasztja alá, akik ma elmondták lelkesen és nagy szakértelemmel, hogy a helyzeten még lehet javítani. És meg is köszönöm a kollégák expozéját. Nos, úgy tűnik, hogy ez a vita korábbi viták megismétlődése. Olyan ez, mint hogyha a Versailles konferencián lennék pedig ennek már több évtizede van. Van itt néhány jelenség, amely meg mellett nem mehetünk el szó nélkül, például parlamenti képviselőként sem. nagyon sokan vannak az európai polgárok, az európai választók, az európai fiatalok körében, akik egyáltalán nem bíznak bennünk az Európai Parlamentnek. Szerintem meg vannak arról győződve, és igazuk van, hogy a döntéseket nem a parlamentek hozzák, hanem pénzintézetek, bankok, úgyhogy a parlamentek még a legjobb esetben is csak eszközként funkcionálnak. A bankok és pénzügyi intézmények által diktált döntéseket hozzuk meg, vagy szentesítjük. Hogyan is viseltethetnének irántunk, a mi intézményeink iránt bizalommal ezek az emberek? Az emberek úgy gondolják, hogy amit mi csinálunk, az azért van, mert képtelenek vagyunk a problémákat megoldani. nehéz lenne ezt az állítást meghazudtolni. Beszélünk a legitimitásról, meg az e európai tagállami parlamentekről, legitimitás vagy nem, igen vagy nem. Kérdést. Egyszer hallottam, amikor valaki arról érvelt, hogy a tagállami parlamenteknek a szerepe egyre csekélyebb lett, mert a regionális parlamentek is teret nyertek, az európai parlamentek is, ezért a tagállami parlamentek feladatköre kiüresedett. Tehát vagy regionális szinten, vagy európai szinten beszélték meg a problémákat, a tagállami parlamenteknek nem maradt túl sok munkája. Kérem, hogy legyünk tudatában ennek a helyzetnek, hiszen ez a jelenlegi helyzet, közeledünk a szakadék felé, amikor is teljes mértékben meg fogják tagadni az értékeinket, az alapelveinket, az, hogy jogállamiságot hozunk létre az Európai Unióban, illetve hogy demokrácia van. Valaki helyesen azt mondta, hogy az EU azon perspektívája, hogy a globális szintéren is jelen legyen, Hát igen, szóval, hogyha, hogyha nem konszolidálja az Európai Unió globális szintén a szerepét, akkor kívül reked az eseményeken, akkor mások ezt megoldják, akkor mások döntik el, hogy hol van béke, milyen a gazdaság, hogy hogy haladnak a, szociál, hogy haladnak a szociálpolitikák. Ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Unió megvesse a lábát, illetve vezető szerepet találjon magának a gazdas, azon gazdasági erők, amelyek a döntéseket hozzák, a bankok és a pénzpiacoknak nincs olyan érdeke, hogy az Európai Unió globális szintéren meghatározó legyen, sőt, az ellenkezőjét szeretnék. Valószínűleg, hogyha az EU-nak lenne ilyen meghatározó szerepe a világpolitikában, akkor megpróbálná visszagyerni azt, ami a politikai, amit a bankok és a pénzintézetek elvettek tőle, az átláthatóság, az ellenőrzés, a felülvizsgálat. Tehát a demokratikus, a demokratikus elveik visszatértét próbálná meg elérni az EU. Nyilvánvaló, hogy az, a bankok, a pénzintézetek nem szeretnék egy olyan erő létrejöttét, vagy megerősödését, amely az ellenőrzést, a, demokra- a demokráciát, az átláthatóságot védikálják, és ezt próbálják elérni. Nekik nem érdekük az, hogy a szociális és demokratikus értékek széles körben elterjednek. Így viszont nem nyerjük vissza a fiatalok bizalmát nem tudjuk elérni azt, hogy a demokráciában, a politikában higgyenek, megbízzanak ebben. Nem fogjuk azt hinni sem, azt képzelni sem ezek a fiatalok, hogy az Európai Uniónak van esélye, mint meghatározó világpolitikai szereplőnek. Hogy mondjuk meg akkor a fiataloknak, hogy igenis képesek vagyunk döntéseket hozni? Hát kérem, ez a jelenlegi valóság. Következnek a választások, nagyon-nagyon fontos választások ezek, Három-négy hónap múlva kerül erre sor. Én már sok kollégával beszéltem, a legtöbb kolléga közülük német volt. Én abban fogadtam velük, hogy a részvétel maximum 40% lesz a választásokon. És lesz legalább 15 olyan ország, ahol 30%-nál kevesebb lesz a részvétel. az azt jelenti, hogy az emberek 70%-a nem fog elmenni szavazni. Hát ez van. Pedig, akiket most megválasztanak, azoknak elvileg hihetetlen lehetőségei lesznek arra, hogy döntéseket hozzanak az európai polgárok életéről. Ez itt kérem a kihívást, ezt a problémát kell megoldani, nem kell, hom, nem szabad homokba dugnunk a fejüket, fejünket, lássuk világosan a helyzetet. Ne csukjuk be a szemünket. Spanyolországban például elmond, elmondhatjuk azt, hogy jövő évben 7 Coca-Cola gyár zár be, pedig nagyon jó profitot termelnek, egész egyszerűen azért mennek el, mert már nem olyan kényelmes Spanyolországban lenni, Spanyolországban Coca-Cola gyárakat működtetni. Ide-oda áthelyezik a termelést, és több ezer ember marad munkanélkül. Ezt egy polgár nem érti. Kivéve, hogyha a Coca-Cola igazgató tanácsának tagjai, de hát ebből elég kevés van. Ez itt kérem a kihívás, ez a feladat. Vissza kell hódítani az embereket, az Európai Parlamentnek, a parlamenti, a, a, vissza kell hódítani az embereket, hogy higgyenek a parlamentben, mint intézményben, hogy bizalommal legyenek irántunk, és a demokrácia iránt. Végezetül hadd beszéljek egy személyes élményemről. Én 22 évig voltam a spanyol parlamentben képviselő, itt pedig 15 éve vagyok. 40 évvel ezelőtt kezdtük meg, kezdtük el a demokráciát ismételten kiépíteni Spanyolországban, akkor próbáltuk ezt újra létrehozni. Én sok helyen jártam akkor, az embereket próbáltam meggyőzni, hogy induljanak a választásokon, legyenek képviselőjelöltek, vagy önkormányzati jelöltek. Nyilván a legjobbakat próbáltam megkeresni, és soha senki nem mondott nem ezt. Senki nem kérdőjelezte meg, hogy saját maga képes lenne, ellát, képes lenne ellátni ezt a feladatot. Ma pedig más a helyzet. Hogyha azt mondom a, az iskolai tanítónak, a, a bártulajdonosnak, hogy szeretném, hogyha jelöltetnéd maga, Megőrültél? hangzik a válasz. Hagyjál engem békén. Miért akarsz nekem rosszat? Miért akarod, hogy ilyennel foglalkozzak? Én jól el vagyok. Itt a bárban, vagy nagy kedvel eltanítgatok, nem szeretnék ebbe az ördögi körbe tartozni, ahol a képviselők már nem a legjobbak. Nos, valóban. A politika egy egészen jól jövedelmező foglalkozás, Van itt egy kolléga, aki velem volt képviselő Spanyolországban. Volt egy kollégája ennek az itt ülő kollégának, a mérsékelt jobb oldalról, még alelnöke is volt a parlamentnek, rendes ember volt. Nos, aztán eltűnt a politikából, és már nem, nem volt felhagyott a politizálása. Nem régiben találkoztam vele, kérdeztem tőle, hogy megkérdeztem tőle, hogy foglalkozik-e még politikával, azt mondta nem. Amíg én képviselő voltam, minden nap fölfestették a házam falára, hogy tolvaj vagyok, azért, mert mercedes jártam. Most viszont ügyvéd vagyok, most viszont ügyvéd vagyok, és az emberek azt mondják, ó, biztos nagyon jó ügyvéd, hiszen mercedes van. Korábban marginalizálódtam, az emberek sírtegettek, ezért a Mercedesért, most viszont mióta ügyvéd vagyok, azt mondják, hogy bizonyára jó ügyvéd vagyok, ezért engedhetem meg magamnak a mercedes -t. Hát kérem szépen, mi, akik évtizedekig a szólásszabadságért harcoltunk, ez, ilyen paradoxon helyzetre jutottunk, azon emberek, akinek a jogaiért harcoltunk, nem akarják, hogy az EU-nak legyen meghatározó szerepe a világpolitikában. Politikusként szolgáltuk ezeket az embereket, szolgáljuk ezeket az embereket, most pedig nem tesznek jót ezek az emberek a demokráciának. pedig mi csak azt akartok létrehozni, hogy a demokrácia megvalósuljon, és a szólásszabadság, a jogállamiság valóságá váljon. Köszönöm szépen a részvételt, megerősítem önökben ennek a szükségességét, hogy együtt kell föllépnünk, hogy megmentsük a demokráciát, az európai projektet. Ez most mindennél fontosabb, és azt hiszem, hogy most vagyunk kitéve a legnagyobb fenyegetettségnek. Köszönöm.